Państwa, trochę z opóźnieniem. Jó reggelt kívánok! Egy kis késésben vagyunk. Nevezetesen most már egy negyed órát késtünk a kezdéssel, hát ez még talán elfogadható. Tehát megkezdjük negyed órával később, mint terveztük az előadásainkat, de a találkozónk, a mai találkozónk jellege egy kicsit rendkívüli. Ez egy workshop, egy szeminárium. Különböző kérdésekkel fogunk foglalkozni, nagyon sok témánk van nagy örömmel nyitom meg a workshopunkat, amelyet a politikai igazgatóság szervez meg, és a KAP reformmal fogunk foglalkozni a rendes jogalkotási eljárás keretén belül, amelyre első alkalommal került sor. Zárt ajtók mögött került sor erre a munkára, mert az Európai Parlament és a politikai igazgatóság, főigazgatóság együtt dolgoztak. Úgy gondolták, hogy zárt ajtók mögött kell ezt a munkát elvégezni, mert ez lehetővé teszi minden részvevőnek, hogy sokkal nyíltabb legyen a vita. Mindenkit Felkérek tehát, hogy vegyen részt a vitában, nem csak a képviselőket kérem. Azok a tanulmányok, amelyeket meg fogunk vizsgálni ma, egy kutatóintézet által készültek az Európai Politikai Tudományok Központjában a KAP reform keretén belül az Európai Parlament ugyanazt a szerepet játszott, egy, egy, egy egységes szerepet játszott a tanácssal. Ezek a tanulmányok ellenzik annak hatását, hogy a parlament hatásköre megnövekedett, és hogy ez hogyan hat ki a kap reformra. A tanulmányoknak az a célja, hogy tanulmányozza, hogy mely elemek voltak azok, ahol a parlament nagyobb hatással tudott fellépni. Néhány megjegyzésem lenne még. A képviselők a reform keretén belül egyfajta hatás, egyfajta nyomás alatt voltunk és sok esetben figyelembe kellett vennünk a bizottság néhány javaslatát. Emlékeztetni kell arra, hogy milyen tárgyalásaink voltak ebben az időben, milyen vita volt. Ma azt látjuk, hogy abban az időben talán nem voltunk, nem léptünk fel elég erőteljesen. Talán ez Azért volt, mert az előző ciklusban így alakult a helyzet, és tegnap, amikor találkoztunk a biztos úrral, én elkezdtem gondolkodni ezen a múltbeli eseményeken. Most üdvözlök minden résztvevőt ebben a workshopban, és különösen szeretném George Leyen úrt különösen is üdvözölni, minnyáján emlékszünk Lejen úr híres jelentésére, amely egyfajta alapja a vitának, ugyanis ő egy újító jelentést készített, nagyon sok új gondolata, ötlete volt. Ezután azonban a megközelítésünk a parlament részéről nem volt olyan újító, mint amilyen a jelentés volt. Üdvözlöm tehát a fő jelentéstevőt, Dos Santos úr. Igen, nagyon nehéz volt kompromisszumot kialakítani a különböző javaslatok között. De én úgy gondolom, hogy az önök munkája, minnyájunk munkája segített abban, hogy ezek a javaslatok úgymond emberibbek legyenek. A szakértőinket köszöntöm, Johann Swinnen urat köszöntöm, ő az Európai Politikai Tudományok Tanulmányok Intézetéből, központjából jött. Ő lesz az első, és Kovács úrnak, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárának, tanárát szintén üdvözlöm. Pocsmond Babisi Debab azt javaslom, hogy először a szakértőinket hallgassuk meg, és aztán fogjuk elindítani a vitát. A vitát De Castro úr fogja elindítani, mert ő volt az előző elnök. Aztán meghallgatjuk majd a ö, jelentéstevőket, Lejen urat, Capulos Santos urat, Michel Dantin urat. És mivel Desz úr nincs itt a mai nap, mert tegnap vissza kellett utaznia Berlinbe, tehát ma nem lesz itt velünk. Sajnálatos módon Lavia úr sincs itt ma a mai napon. Ő az Envi Bizottság elnöke, de más feladatai vannak a mai napon. Ennyit akartam elmondani, elnézést kérek az előzetes, kicsit személyes előzetes megjegyzésekért. Én továbbra is a Varsói Mezőgazdasági Egyetemmel működök együtt, tehát én, én jó magam is egy kicsit kutatónak érzem magam, éppen ezért el akartam mondani a véleményemet, nem tudom, hogy vannak-e kérdéseik. Ha nincs, akkor a, ahogy elmondtam, így fogjuk megszervezni a workshopot a professzorónak adom most meg a szót. Hogyha valakit kifelejtettem, elfelejtettem, akkor elnézést kérek, és a titkárság majd ezt jelzi nekem, professzor úr. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő, kedves kollégák! Elnök úr, köszönöm szépen, hogy szakértőként vezetett be, de meg kell, hogy mondjam, hogy kicsit nem ideillőnek érzem magam, mert úgy érzem, hogy a sorokban ülnek a szakértők, és inkább nekem kellene meghallgatni az ő véleményüket. Én nagyon sok politikai munkát végeztem a mezőgazdasági témákban, de ez az egyik legnagyobb kihívás most. Mert először kértek meg politikai döntéshozók arra, hogy én számoljak be nekik. Azért is nehéz volt, mert maga a kérdés nagyon összetett. Egy egyedülálló tapasztalatot kértek meg, hogy értékeljünk. Mivel egyedülálló, ezért nem tudom mivel összehasonlítani. Korábban mindig olyan témát kaptunk, ami össze volt hasonlítható előző, megelőző eseményekkel. Ezen kívül. Nem tudtuk, hogy mik voltak a kapaszkodók, a normák, mihez hasonlítsuk a teljesítményt. Ha azt kérdezik, hogy a közvetlen kifizetéseknek mi a szintje, mit gondolunk róla, ott van mihez hasonlítani. Inkább ezt a fajta munkát szoktuk végezni. Aztán, hát kevés időt kaptunk a tanulmányra, négy hónapot, de természetesen ez teoretikus háttér, információ, elemzés, következtetések. Ez egy kicsit olyan, mint a bor előállítása. Jó, ha hagyja az ember kicsit öregedni a bort. A tanulmányjal is az a baj, hogyha túl friss, akkor nehéz rögtön megemészteni. Ma egy olyan terméket fognak kapni, ami még lehet dolgozni a jövőben, még lehet érlelni, és ez különösen az elemzés utolsó részére igaz a következtetésekre és a leckékre, amit tanultunk belőle. Úgyhogy ezek nem végső ajánlások, inkább egy vitaindító. Egy fiatal kutató csapattal dolgoztam, a két oldalamon ülnek, és egy e, tapasztaltabb felügyelő csoporttal is, és a tapasztaltabbak nagyon jól együttműködtek a fiatalokkal. Úgyhogy, ha úgy tetszik, akkor úgy ö, osztjuk meg, hogy én kezdem, aztán Luis ö, folytatja, ráhagyom a nehéz kérdéseket, Attila pedig a sító részről fog beszámolni, és Matthews pedig az egyik eset tanulmányról fog beszámolni, és Alan Matthews előadásába esik a videó üzenet is. Egészen összetett ez a jelentés, összetettebb, mint számítottunk rá. Négy háttérjelentés is elérhető, ha szeretnék. Na mindjárt elmagyarázom, hogy ezek mik, és mi volt a tartalmuk. Úgyhogy nyilván én nem mindent sorolok fel, ami a tanulmányban van, csak kicsit rávilágítok a helyzetre. Mielőtt belekezdek, hagyd mondjak köszönetet néhány embernek, először is a Policy Departmentnek, nagyon örülök, hogy együttműködhettünk, nagyon jó, és ugyanakkor nagyon kritikus szemmel nézték ezt a munkát. Úgyhogy köszönöm a csapatuknak, Márszónak és Ragonónak. Aztán köszönöm azoknak is, akik az interjú fázisban közreműködtek, valamint az Európai Parlamentnek, hiszen volt két előzetes verziója ennek a jelentésnek, és azt áttekintették, és most sokkal jobb a jelentésünk szerintem. Tehát nagyon röviden, öt része van az előadásnak. Először a módszertan, aztán Attila a kiegészítő elemzésekről fog beszélni, utána általános eredmények, Alan Matthews az esettanulmányról fog beszélni, és aztán lesz egy végső elemzés. Három kérdést tettünk fel. Az első, a társdöntéshozatali folyamat hogyan hatott a 13-as kapreformra, Kettes kérdés, az EP tárgyalói képviseltek teljes mértékben az EP álláspontját, és a harmadik, hogyan javíthatná a parlament a stratégiáját. A parlamentön belüli belső dinamikára nagyon figyeltünk, a parlament és a többi intézmény között is ö, egyensúlyra, a külső tényezőkre, és arra, hogy az Európai Parlament ütősségére milyen tényezők hatnak ki. Ami külön kihívás volt, hogy a 13-as kap reformot egy időben kellett megvitatni a gazdasági válsággal, teljesen megváltozott eh, az élelmiszer árgörbe nagyon sok új tagállam csatlakozott a KAP reformhoz, amely korábban nem voltak részei, és a több éves pénzügyi keret is döntött a költségvetésről. Úgyhogy a társdöntéshozatalnak a folyamatát ebben kellett elemeznünk, ami a, az irodalmi hátteret illeti, hát nem sok mindent lehet találni. Az exante tanulmányokból nem sok van olyan, ami amellett, hogy előrejelző, hogy szerintük mi fog történni, még elemzi is, hogy a valóságban mi történik. Úgyhogy a módszertan, a módszertan az nagyon gyakorlatias volt, az időzítés miatt, úgyhogy nagyon sok személyes interjút folytattunk, aztán volt a kiegészítő elemzés, ezt majd Attila elmagyarázza, és aztán volt négy specifikus esettanulmány. Az egyik a komagrid dinamikája, aztán a zöldesítés, az MFF, a több éves pénzügyi keret kihatása, és végül a pénzügyi szabályzási kérdése és a parlament szavazata. Ezt a négy tanulmányt mindenkinek a rendelkezésére bocsátjuk, hogyha érdeklődnek. 34 érintettet interjú voltunk meg, akik érintettek a reformban. Fél órás és két órások voltak az interjúk, e között mozogtak, teljesen névtelen, úgyhogy nem mondhatom el, hogy kiket interjúvoltunk, kit, in, kinek tettük fel a kérdéseket. A kérdőívet illetően fölvettük például az interjúkat, hogy biztosak legyünk, hogy jól emlékszünk az eredményekre. Aztán itt az áttekintés arról, hogy hogy oszlott meg a 34 interjú alany, mivel névtelen, nem mondhatunk többet, csak annyit lehet látni, hogy mennyien érkeztek ebből az intézményből, mennyien a bizottságtól, és mennyien az intézményeken kívülről, Brüsszelen kívülről. Ami a módosító elemzést illeti, az azt elemzi, hogy a módosítások bekerültek-e a végeredményben, és Attila tényleg nagyon sok időt töltött azzal, hogy nagyon finom hangolt adatokat állítson össze, és ezeket összehasonlítsa, úgyhogy meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy röviden felvillancsom a fő eredményeit az elemzésünknek. És aztán a módszertanról is szeretnék szólni, amelyet alkalmaztunk Tulajdonképpen a négy kap, a közvetlen kifizetések, az e, ENVA, illetve az egységes rendtartás, a támogatási rendszer, az parlamenti javaslatokat messze menően figyelembe vette a bizottsági jogalkotás során, valamint a vélemény és a módosítások, a plenárison elhangzottak szintén beépültek az adatokba. Három fázisban készült az elemzés, amikor a sikerarányokat kiszámították, akár a mezőgazdasági részleg, illetve szakbizottság, a parlamenti plenáris, aztán a harmadik fázis, a módosítók beépítése a végső szövegváltozatba. Az elemzés, a konzultáció összevető adatait is tartalmazza az együttdöntési eljárás keretében. És itt láthatják a négy kap rendelettel összefüggő adatokat. A fő következtetés egyrészt, hogy óriási számban terjesztettek elő az együttdöntés szakaszában a konzultációhoz képest módosítókat. Ez azt jelenti, hogy az európai parlamenti képviselők ekkor érezték úgy, hogy a bizottság jogalkotási javaslatait ilyen módon befolyásolhatják. Aztán a másik pedig, hogy a közvetlen kifizetések rendelete 60%-ban érintett a módosítóktól, és az együttdöntésnél a közvetlen kifizetések, az envai, illetve az egységes rendtartás a három célterület egységes, eh, illetve egyenletes az eloszlás. Itt láthatják nem csak rendeletenként, hanem módosító típusként a számokat, a beépült, elfogadottak, illetve nyitott eh, képviselői módosítók ez a három kategória. Kompromisszumos módosítókat külön kezeltük, itt szóbeli módosítók hangzottak el a szakbizottságban és a plenárison is. És ebből láthatják, hogy a domináns rész a nyílt módosító kategória. És ezeket a jelentés tervezettel összefüggő, majd a kompromisszumos módosítók közel, követik Itt a sikerarányt tüntettem fel a három fázissal összefüggésben. A főszámok azt mutatják az ábrán, hogy mintegy 10%-a a módosítóknak végül bekerültek a végleges szövegbe. Ez a konzultációt és az együttdöntést is tartalmazza kicsit kevesebb, mint 10% a konzultáció szakaszban, és egy kicsit több, mint 10% az együtt döntésnél. De hogyha az előző ábrákra visszaemlékeznek, akkor a konzultációban 10% az valami 140 módosítót jelent, ami beépült a négy rendelet szövegébe, és az együtt döntésnél 10% az csak nem 900 módosítót jelent a parlament részéről, tehát abszolút számokat tekintve ez erős növekedés a konzultáció szakaszától az együtt döntésig. És vissza is adom Svinem úrnak a szót. Köszönöm szépen! Igazából úgy épül fel a jelentésnek a további része, hogy négy fejezetből áll. A négyes fejezet arról szól, hogy mi történt a parlamenten belül az együttdöntés keretében. Ötös fejezet, mi történt az intézmények közötti együttműködés dinamikájában, úgymond. A hatodik pedig a négy kiemelt kérdéskört, illetve rendeleti témakört tárgyalja. A negyedik terület pedig levonja a következtetéseket, illetve összefoglalja. Tulajdonképpen a vezetői összefoglaló szerint szeretném most ismertetni a lényeget. Ezek a fejezetek, amelyeket megvizsgáltunk a belső dinamikát tekintve, alapvetően azt mutatja, hogy a mezőgazdasági szakbizottságnak a tagsága hm, hogyan alakul, milyen összetételű. Azután az előadóknak a szerepe az együttdöntésben, aztán a javaslatokkal kapcsolatos állásfoglalások és a szakbizottságok munkájának az összehasonlítása, továbbá a szavazás menete és a végszavazás. Egészen röviden összefoglalnám az eredményeket. Nagyon sokszor nüansz jellegű következtetéseket lehet csak levonni, mert meglehetősen nehezen fogalmazható meg ezeknek a a lényege, de hát itt apróságokról, részletkérdésekről van szó, majd a vita során azt gondolom, hogy ezekre ki tudunk térni. Az első, hogy a mezőgazdasági szakbizottság lényegi szerepet töltött be a konzultációban, az együttdöntésben és a végső döntés meghozatalában. Aztán Krisztina Röllinger eh, tanulmánya feltárja, hogy a mezőgazdasági szakbizottság tagságának a jellege nem változott alapvetően, tehát előzetesen a szakértők is erre eh, számítottak. A, arra gondoltak, hogy a befolyásszerzés miatt esetleg változhat a tagság, illetve eh, cserélődik a tagoknak a háttere, eh, de igazából ez nem volt erősen megfigyelhető. Azután a második megállapítás, az előadók fontos szerepet vittek a folyamat során, volt némi vita az ügyben, hogy optimálisan osztották el a, az előadói szerepköröket. Tulajdonképpen egységes volt a tárgyalói szerepkör, illetve a külső kapcsolattartás, de ugyanakkor nem volt mindenben konszenzus. Hozzátenném, hogy nagyon nagyra tartották az előadók, illetve a munkatársaknak a munkáját. Végül is a szakbizottságban megállapodás született, ami erősen azt tükrözi, hogy a frakciók közi megosztottságot sikerült áthidalniuk. És az együttdöntésben tovább erősödött ez a közös irányvonal, hiszen ott megnövekedett a befolyás, és végül is kompromisszumos módosítók alakultak ki. Attila utalt arra, hogy a jogalkotási tevékenység és a együttdöntés 8000 módosítóhoz vezetett, ami részint technikai váltásnak is köszönhető, sokkal könnyebbé vált a módosítókat beterjeszteni, mint korábban. Úgyhogy a további parlamenti fórumok részvételét tekintve konszenzus született, a véleményt megfogalmazó szakbizottságoknak volt némi befolyásuk, de nem túl erős, tehát lehet, hogy a kezdetben vélthez képest kicsit erősebb volt a befolyás, de végül is a környezetvédelmi szakbizottság volt a legaktívabb, és a mezőgazdasági, valamint az ENVI közötti együttműködés meglehetősen jól alakult és hatékonyan működött, és végül is ebből alakult ki a, a konszenzus. Azután, hogy mennyire volt erős a szerepe a bizottsági javaslat alakításában a parlamentnek és a mezőgazdasági szakbizottságnak általánosságban annyit mondhatunk, hogy az AGRI, illetve az EP kevésbé ambiciózus reformot szeretett volna a bizottsághoz képest, de nehéz általánosítani, hiszen van olyan terület, ahol a szakbizottság messzebb ment volna a bizottságnál. És a legérzékenyebb, illetve szenvedélyesebb vitákat kiváltó témakör, az az úgynevezett greening, a zöldítés a reform részeként. Aztán a plenárison és a szakbizottságban tartott szavazás közötti különbség viszonylag kicsi, ami nincs mindig így egyébként, és a plenárison az ország kohézió bizonyult néha erősebbnek a párt összetartáshoz képest, de végül is kialakult egy egyetértés. Aztán egy fontos kérdés szerintem a jövő szempontjából, hogy az együttdöntés megnövekedett felelősséget jelent, de ez a belső EP erőforrások növekedését nem hozta magával ilyen mértékben. meg kell nézni azt, hogy a komagri politikai aspektusokkal és mezőgazdasági aspektusokkal is foglalkozik, technikai jellegű aspektusokkal, tehát lehet, hogy hogyha több erőforrása lett volna, akkor megerősíthette volna jobban a tárgyalásokat hát a komagri szerepe nagyon fontos a szerepai Parlamentben. Nagyon sok embert megkérdeztünk, hogy mik a perspektívák a jövőre vonatkozólag, és a legtöbben azt mondták, hogy több erőforrásra lenne szükség, és az EP-nek nincs olyan sok erőforrása, ugye, mint az Európai Bizottságnak, de az információ a szakértelem területén stratégiai szempontból meg kell gondolni ezt a jövőre vonatkozólag. Az ötödik fejezet a trilógus, tehát a háromoldalú tárgyalásokkal foglalkozik, az emberek választhattak különböző szenáriókból, lehetőségekből az együtt döntési eljárás keretén belül. A legtöbben természetesen a, azt mondták, hogy a, az együtt döntési eljárás, ez az úgynevezett hagyományos eljárás, amit választottak, konszenzus volt mindenki részéről azt mondták, igen, az Európai Parlament egy valóságos, valódi együttdöntési szereplő, tehát nem egyfajta második parlament a tanácssal szemben, nem nagyon aktív szerepet játszott ebben az egész folyamatban, jelentős volt a hatása. Abban voltak különböző specifikus témák, az együttdöntési eh, eljárás keretén belül nagyon sok új téma felvettődött, amely sokszor eredményes volt, sokszor nem. A kommunikáció például az intézmények között, valamint az intézmények specifikus szerepét is eh, tisztázni kellene még. A tárgyaló eh, csapat felismerte, elismerte a, az, hogy mindenkinek részt kell venni ebben a folyamatban. Az együttdöntési eljárás kihat a nem intézményes szereplőkre is. Ugye ez egy jó dolog elhangzott, mert jelentős mértékben hozzájárulhat a civil társadalom is ehhez a munkához. Ugye a civil társadalmat is érinti a rendelet, a politika, kevés a belső erőforrás, és az interakció az érintett felekkel szintén elég sérülékeny, tehát a, ami a hatását illeti a külső szereplőknek. Az ír elnökség sikerét is aláhúzták, kiemelték. Ez nem csak önmagában volt siker, de arról is szólt, hogy hogyan tud sikeresen működni az együttdöntési folyamat. Az ír elnökség jelentős mértékben bevonta az Európai Parlamentet is a munkába, és ez jelentős mértékben hozzájárult az eredményekhez is. There is also, of course... Természetesen a delegált aktusok kérdése egy olyan terület, ahol a jövőben javítani lehet a helyzeten, és az új intézmény nyes helyzetben mindenképpen ezt meg kell tenni. Ami a hatásokat illeti, ahogy már említettem, az Európai Parlament sokkal nagyobb hatáskörrel rendelkezik az együttdöntési eljárás keretén belül, mint valaha is. Szerintem természetesen vannak korlátok is. Most a az, hogy az Európai Bizottság hogyan vesz részt ebben az egész folyamatban, hogyan segíti a munkát, és az Európai Parlament és a Tanács szövetséget alkotnak egyfajta koalíciót bizonyos döntésekben. Ami a módosítókról szóló elemzést illeti, voltak nagyon eredményes munkák ezen a területen is Attila ezt el tudja mondani. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy az ellenzésünknek ez a fő konklúziója, hogy az EP módosítók sikere, sikerrátája, a plenáris sok sikerrátája jelentős volt. 30% volt mi majdnem duplája az együtt döntési eljárás keretén belül elvégzett munkának. Az Európai Parlament kinak hatása van a konzultációs eljárási folyamatra. Ezt nem tudjuk, hogy a hatáskör miatt van, vagy szerencse dolga, de az együttdöntési eljárás során az Európai Parlament szerepe növekedett és látjuk azt is, hogy a Európai Parlament sokkal erőteljesebben járt el a horizontális rendeletek szintjén is látjuk azt, hogy a sikeráta magasabb volt, mind az ENVA rendelettel kapcsolatosan, mind pedig az egységes piacszervezéssel kapcsolatosan. A jelentéstevők is jelentős szerepet játszottak ebben a folyamatban, és nagyon sokan személyesen is jelentős mértékben hozzájárultak a folyamat sikeréhez. Most itt a következő ábrán látják a különböző típusú módosítókat, és itt is megvonhatunk bizonyos konklúziókat. Az első dolog, amelyre rá szeretnék mutatni, az az, hogy a legnagyobb sikerráta a kompromisszumos módosítók körében található. Vannak ugye a kompromisszumos módosítók, és az, hogy elfogadják a kompromisszumos a módosítókat és bevegyék a szövegbe, tehát ez a ráta növekszik, és ugye mm, a végleges politikára nincs olyan sok hatása a bizottságoknak, de elmondható, hogy például az ENVI bizottság volt a kap reformban a legerőteljesebben résztvevő, legnagyobb hatással rendelkező, de a DEVE bizottság is nagyon ö, sikeres volt, annak ellenére, hogy a DEVE bizottság módosítói nem igazából politikai jellegű ö, témákhoz kapcsolódnak, hanem inkább kereskedelmi és más témákhoz, ami a plenáris ülés módosítóit illeti elmondhatjuk azt, hogy szinte minden típusú módosítóban a ö, sikerráta ö, megduplázódott, vagy még magasabb volt, a, ami a különböző jelentéstervezetekkel kapcsolatos módosítókat illeti. Itt is elmondható, hogy nagyon nagy hatása volt a parlamentnek és a jelentéstevőknek, és visszaadom a szót Finnen úrnak. Köszönöm szépen. A hatos fejezet, ez foglalja össze a fő eredményeket különböző kérdésekben, figyelembe véve a reform ütemtervet, a cappinget, a zöldesítést, a többéves pénzügyi kerethatását hatását és a CMO javaslatot. Matthewsnak adnám át a szót. Matthews nincs itt, úgyhogy videóban szól hozzám. Elnök úr, hölgyeim és uraim, az én nevem Ellen Matthews, és az európai mezőgazdasági politikát tanítom a Trinity College-ban, Dublinban, Ireland-ben. A kapriformál kapcsolatban nemrég született egy bírósági döntés, ezzel folyamatos, ezzel párhuzamosan folyt a több éves pénzügyi keret tárgyalása 2014-2020-ra. Ebben a projektben egy eset tanulmányban három kötődési pontot állapította meg a két folyamat között. Az első a kapreform napirendje. A DJ Agrinek a javaslata az új kihívásokra koncentrált a vidéki területeken, de ugyanakkor megpróbálták maximalizálni a kap költségvetést a bizottsággal folytatott tárgyalásokon és az MFF keretein belül. A bizottság javaslata, mi szerint a kap költségvetését a 2013-as szinten tartsák, azért is született, mert azt szeretek volna, hogyha az új kap inkább környezetvédelmi faktorokra koncentrál. A másik kötötési pont a két tárgyalási sorozat ütemezése. A parlament az elejétől fogva lefektette, hogy nem akarnak addig tárgyalni a KAP reformról, amíg a költségvetési adatokat meg nem kapják. Először is a kaptárgyalásokra elérhető idő nagyon szűk volt, hiszen az ír elnökség vége előtt, 2013. június előtt döntést kellett hozni. De nincs rá bizonyíték, hogyha a trilógusok tovább tartottak volna, akkor más lett volna az eredmény, vagy az egyesség. Ami ennél is fontosabb, hogy a parlament ragaszkodott hozzá, hogy a kaptárgyalások csak akkor kezdethetnek el, hogyha a költségvetés adatai ismertek. Ez azoknak az álláspontját preferálta, akik státuszkót szerettek volna, és kevésbé kedvezett azoknak, akik radikális változtatásokat szerettek volna. Amikor az MFF-et elfogadta az Európai Tanács, és a parlament is elfogadta 2013 elején a küszöböket, akkor már az eredmény befolyásolásában nem játszott szerepet a költségvetési megnyilvánulás. Ez lehetővé tette a gazdák számára és a képviselők számára, hogy ne aggódjanak most már a zöldesítési javaslatok költségvetési hatásait illetően. A harmadik összekötődési pont a társdöntéshozatal kapcsán az volt, hogy olyan kérdések kerültek szóba a tanácson, amelyeket egyértelműen befolyásolnak a kappal kapcsolatos társdöntési döntések. De azt hiszem, hogy igazából az a nehézség, hogy az Európai Tanács az MFF tárgyalásokon eleve olyan témákat vetett fel, amelyekről nem voltak hajlandók tovább tárgyalni, bár a parlament a végén volt témák, ahol beadta a derekát, de a társdöntéshozói szerepe sérült. Az azonban, hogy a parlament sikerült néhány álláspontját elfogadtatni a csúcson, ez nagyon fontos a jövőbeni referenciára. Én azonban úgy gondolom, hogy a parlamentnek az a szerepe, hogy befolyásolja a döntéshozatali folyamatban tanács, az attól függ, hogy az Európai Tanácson egyöntetően hozták el a döntés. Tehát így a net pénzeket illető döntések, például a külső konvergencia formula, vagy a második pillérbeli kifizetések, azokat meg kell különböztetnünk más jogalkotási kérdésektől. Én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag lehetetlen lesz a parlament számára bármikor is megváltoztatni az erőforrások közvetlen kifizetésére vonatkozó döntés a tanácsban, ha az egyöntetű döntéssel született. Az én végkövetkeztetésem az, hogy mielőtt még a tanácsra kerülnek a témák, <clears throat> azelőtt kell megpróbálnia befolyásolnia a döntéseket. Másrésztről viszont a triológuson minden egyes témát át kell beszélnie a két intézménynek. Okay, let me then just say a few final words because we... Köszönjük szépen. Szeretnék néhány záró szót, gondolatot mondani, és aztán megnyitjuk a vitát átadván a szót önöknek. Alapvetően az esettanulmányokat hallhattok itt a különböző további kérdésekről, és néhány dolog egyértelműen kiderül belőlük. Az egyik az, hogy a reformnak az időtemezése általános konszenzus övezte azt a gondolatot, hogy az eredeti ütemezést nem reális, és a, az együtt döntés viszonylag kis hatással járt a kap reform menetére. Nem meglepő, az interjúink során a beszélgetésekből kiderült, hogy erősen vitatott a greening folyamat, és az együtt döntési folyamatnak a hatását szintén vitathatónak tartották. A, nagyjából fele a megkérdezetteknek úgy gondolta, hogy sikeres volt ez az együttdöntés, mások pedig úgy vélekedtek, hogy teljesen sikertelen, sőt kudarcos. Aztán a 43-as cikknek a harmadik bekezdése nagyon hasonló gondolatot vet fel ahhoz, amit Ellen említett a több éves pénzügyi kerettel összefüggő tárgyalások során. A parlamentnek az álláspontja, az intézményekkel való együttműködésben azt gondolom, hogy a jövőre nézve szintén tanulságokat hoz. Többen említették, hogy egyáltalán, hogy sikerült dőlőre jutnunk az EP teljesen bevonva, jelzi, hogy az együttdöntés működik. Tehát attól függetlenül, hogy tetszette a végkimenetele, illetve az eredménye az eljárásnak, vagy sem a megkérdezetteknek. Aztán arra kértük a megkérdezetteket, hogy az EP-nek egy 7, sor, egy hét pontos skálán értékeljék a részvételét, hozzájárulását. Ez 69%-ot hozott, 4,8-as átlagot, ami az én intézményemben azt jelenti, hogy ez egy kiváló eredmény. És az Európai Parlament természetesen magát sorolta a legelső helyre, de a bizottság, illetve a tanács is nagyon magas pontszámokat adott saját magának a részvételt tekintve és azt gondolom, hogy ez a belső, illetve a külső társintézményi értékelés szempontjából is összefüggő eredményeket mutat, és dicséretes eredményt. Azután az Európai Parlament a reform folyamat során az elszámolthatóság és a demokratikus viselkedés jegyében vett részt. A reformoknak az eredménye könnyen értékelhető lesz majd a jövőben. Tehát egy hatékony folyamat lesz. Aztán az együttdöntés elemei közül ötöt soroltunk itt fel. Ezek általános tanulságként fogalmazhatók meg. Az egyik a civil társadalom fokozott részvétele, aztán viszonylag jó munkakörnyezet az EP tárgyalások, egyeztetések során, illetve a többi társintézményi csapat ugyanígy jellemezhető. Aztán a kompromisszum kultúrája erősödött, ezt többen említették, és sikeres eh, háromoldalú egyeztetéseket, illetve árnyékelőadói egyeztetéseket tartottunk. A kompromisszumos kultúra erősödik, aztán az, hogy sikeresek voltak az egyeztetéseink, illetve az ír soros elnökség alatti kapcsolattartás és a tárgyalások szintén jól alakultak. Néhány további jövőre nézve lemonható tanulság egyértelmű, hogy az előadók és az árnyék előadók, valamint a csapatai kulcs szerepet visznek ebben a folyamatban. Azután természetes, hogy a szakbizottsági elnök szerepe szintén kiemelt. Aztán a támogató háttércsapatok nagyon fontos szerepet visznek, és ne várjuk meg legközelebb, hogy a bizottság előálljon a maga javaslatával, hanem minél korábban szóljunk bele, és annál nagyobb lesz a hatásunk. Fontos, hogy menet közben tanulunk, gyakorlati tapasztalatokat levonva, és egy másik fontos következtetés, hogy addig nincs vége az egyeztetésnek, amíg ki nem mondtuk, hogy most már vége van. Tehát a kompromisszum a végén számít érvényesnek, addig nem. És most az utolsó ábrámra térek. Itt felsoroltam néhány megfontolandó kérdést, ezeket korábban már érintettem az idő rövidsége miatt nem fogom részletezni. Az új jogalkotási szerepkörben az EP-nek további forrásokra, erőforrásokra lesz szükség. Ezt érdemes a jövőre nézve megfontolni. Azzal zárnám, hogy számunkra ez a tanulmány, illetve felmérés rendkívül értékes feladat volt, és tulajdonképpen önök voltak a folyamatnak a középpontjában, és azt gondolom, hogy a jelentésből hasznos tanulságok fogalmazódnak meg a jövőre nézve. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm. A rendelkezésre álló rövid időkeretben eh, nagyon sokat segítettek a munkánkban. Köszönöm szépen. Tak, tak, bo trudno badać posłów. Igen. Nagyon nehéz elemezni a bizottság, a tanács, a szakbizottság, a képviselőkkel kapcsolatos feladatokat. Úgy gondolom például, hogy az ír, közlekedés, ír mezőgazdasági miniszter szintén hozzájárult jelentős mértékben ezekhez a tárgyalásokhoz. Hölgyeim és uraim, nagyon sürget bennünket az idő, de Castro úr kap szót. Aztán Los Capulos Santos és a többiek. Négy perc. Először is szeretnék köszönetet mondani Svinen professzornak, Kovács professzornak, ezekhez a nagyon érdekes hozzájárulásokhoz és ehhez az elemzéshez, amelyet elvégeztek ez egy nagyon újító jellegű elemzés volt. Ha megengedik, néhány megjegyzésem lenne. Ugye itt most zárt ajtók mögött üléshez, ülésezünk, úgymond. Ugye az első reformra került sor pénzügyi keret nélkül, jelentős pénzügyi keret nélkül. Ugye Franz Fischerrel a 2000-es agenda szintén egy olyan folyamat volt, amely arra szolgált, hogy a kap reformját elindítsuk, de hát ez a munka most egy olyan munka volt, amelyet úgy kezdtünk el, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz a vége. Svinen professzor is elmondta, hogy a politikának a egyre nagyobb a hatásköre, aztán ott van a greening, a zöldítés kérdése. Voltak olyan kollégák, akik több ösztönzést kaptak, mások kevesebbet. Aztán ott volt a greening kérdés, hát milyen greeninget, milyen zöldítést akarunk. És Ugye nem tudtuk előre, hogy lesznek-e kihatásai, pozitív környezetvédelmi kihatásai a greeningnek, ha ezt elindítjuk, és egyáltalán mennyibe fog mindez kerülni a tagállamok számára. Szeretném azt aláhúzni, hogy Doszkapulosz, meg Guinness asszony, és így tovább, tehát a többi képviselők is tudják ezt, hogy, hogy mennyire fontos számunkra ez a reform, de nem sikerült a biztossal a megfelelő hangnemet megtalálni. Ugye én nagyon sok különböző biztossal dolgoztam az életem során, de nagyon-nagyon sok tárgyalást folytattunk az érintett biztossal, és nem tudtunk igazán, nem tudtuk megtalálni a közös hangnemet. A biztos kabinetjével egész egyszerűen nem tudtunk megfelelő módon tárgyalni. Soha nem sikerült egy olyan kapcsolatot kialakítani vele, amely egyfajta harmonikus kapcsolat lett volna a biztossal és magával a bizottsággal, aztán a tan... Elmondhat, hogy a tanácssal jobb volt a kapcsolatunk. Végül is meg kellett magunkat védeni a biztostól, akivel nem tudtunk harmonikus kapcsolatot kialakítani. Természetesen ez is kihatott a tárgyalások eredményeire. Mi is tanultuk az döntési eljárás folyamatát. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy eredményeket érhessünk el, de megértettük, hogy ez így nem igazán lehet sikeres a kap reformja sikeresebb lehetett volna, esetleg ha egy más parlament van akkor éppen funkcióban. A mi szerepünket talán erőteljesebben kellett volna érvényre juttatni. Egy másik biztossal, egy különböző mm, típusú biztossal, esetleg más lett volna a helyzet. Köszönöm rola przewodniczącego. Igen, a, az én ö, e, szerepem, mint elnöki szerep, sajnos nagyon nehéz, korlátozni kell az időt. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt lehetek a mezőgazdasági ülésüken, és jó látni itt a barátaimat az asztal körül. Mivel kevés időm van, ezért viszonylag rövid leszek. Ami azt illeti, amit De Castro úr mondott, egyetértek, hogy az ír ernökség és a biztosnak a kabinetje teljesen másként közelítette meg a parlamentet személyes szinten. Szerintem amíg el nem kezdtük a formális trialógust, addig az volt az érzése mindenkinek, hogy a bizottság, a biztos és a kabinetje egyetlen nem volt hajlandó tárgyalni a parlamenttel, és mint árnyékelődő, ami voltam akkor, hát nem volt túl élvezetes ez a bizottsággal kialakított kapcsolat. Nagyon sok minden folyt ajtók mögött, nehéz volt rájönni, hogy mi náluk a határ, miről szól a tárgyalás, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem túl jól működött a dolog. Simonnek aztán más volt a megközelítés az első naptól kezdve, hogy átvette a hivatalát, nagyon őszinte lett a párbeszéd, és nagyjából tudtuk, hogy a bizottságnak mi volt az álláspontja, és hogy mit szeretnének elérni. És nagyon jó volt a kapcsolat, és Simon maga nagyon személyes kapcsolatokat alakított ki, és nagyon érdeklődött személy szerint is. Úgyhogy ez volt az, egyik lecke, amit a bizottságnak meg kellene tanulnia. Amit nekünk meg kell tanulni, mint parlamentnek, az az, hogy a több és pénzügyi keret mi történt? A triológusokra oda megyünk, és nem, és nem igazán beszélünk, mert rögtön azt kell mondanunk, hogy bocsánat, nincs a mandátum. Hát ez nevetséges. Két szék közé estünk. Én, amikor aláírtuk az MFF-et, akkor már beszéltünk arról, hogy fönnáll ennek a veszélye, hogy nem fogunk tudni majd tárgyalni, mint társ döntéshozó. Úgyhogy az MFF raportőrök azonban nem akarták ezt a témát tovább boncolgatni. És akkor hagytuk ezt a témát, mert azt mondták, hogy erről nem kell beszélni. És ez még jóval azelőtt volt, hogy elkezdődtek a tárgyalások, és nagyon egyértelmű volt már akkor is, hogy igazából az MFF-fel kapcsolatban a tanácsával lesz a döntő, mert a parlamentnek nem lesz igazából beleszólási joga. Hogyha a társ döntés folyamatát megnézzük, akkor hogyha ott nem tudunk beleszólni, akkor mindent kérdünk a kezünkből, úgyhogy a parlamentnek valamit tenni kell az ügyben. Aztán, amikor elolvastam ezt a jelentést, és nagyon sokat beszéltünk a gazdák szerepéről, arról, hogy a zöldesítés folyamatát felhigítjuk. Nekem úgy tűnt, hogy a bizottság javaslatai radikális javaslatok voltak a zöldesítéssel kapcsolatban. Szerintem ez teljesen elhibázott kiinduló pont. Mondhatjuk azt, hogy bizonyos dolgok, amiket a bizottság javasolt, igazából túlságosan is visszafogott volt klímaváltozás, biodiverzitás, néhányunk nagyobb rugalmasságot szeretett volna a tagállamok számára, hogy a nagy környezetvédelmi kívásokkal felvehessük a harcot. Ehelyett mi lett? Egy egyméretű megoldás mindenkinek, és hát igazából ez nem jó senkinek. Az Egyesült Királyságban azt mondanánk, hogy a három javasolt intézkedés nem elegendő számunkra, hogy felvegyük a harcot az éghajlatváltozással. Úgyhogy <clears throat> én azt mondanám, hogy igazából nem arról volt szó, hogy radikális volt a bizottság javaslata, és aztán fölhígult. Föltették azt a kérdést, hogy az erfának mennyi, mennyi, mi a szerepe és mennyire sikeres. Szerintem sokkal könnyebb volt a rugalmasságot megvalósítani, és nem volt annyira politikus a dolog. A közvetlen kifizetések nagyon politizált témák. Pedig igazából arról kellene, hogy szóljon, hogy hogyan ellenőriztük a kapot. Most már nagyon kevés játéktér maradt. Korábban nagyon sok minden az arányosságról szólt, és könnyebben lehetett navigálni a rendszert. Tehát megfelelő volt az auditálási rendszer. Szerintem ez magyarázza az eltérést a rendszerben. Köszönöm. Dos Copulos Santos képviselő começar por agradecer o convite que me Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy megint itt lehessek önökkel. Én nagyon nagy boldogsággal emlékszem vissza ezekre a napokra, és most is jó fölidézni. A jelentés, amit kaptunk, és az egész téma nagyon fontos számunkra. Amit majd hallottunk, nyilván a jövőbeni munkához nagyon fontos. Szerintem azt fogom csinálni, hogy leülök, és szóról szóra átolvasom a jelentést, de általában véve pozitívan látom a dolgot. Ami a végkövetkeztetéseket és ajánlásokat illeti, ezek jók. Van azonban néhány kivétel, és ezekkel kapcsolatban mondanám a következőket. ami a folyamatot illeti. Én úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek most sokkal gyengébb a pozíciója, mint a kezdetekkor. Miért? Ennek két oka van. Az első az intézményi pozíció. A tárgyalásokon én is részt vettem, és igazából kényszerítettek arra, hogy egy hierarchiának beadjam a derekamat. A hierarchia csúcsán a biztos volt. Igazából az történt a trialáguson, hogy a főigazgatói kalapomon le, kalapomat le kellett vetnem, és alá kellett vetnem a a hierarchiának magam, ez kicsit nehéz volt számomra, és nehéz ilyen helyzetben ö, helyesen viselkedni, úgyhogy szerintem a jövőben el kell kerülni az ilyen helyzeteket. Aztán én azt hiszem, hogy a munkának a dandárját a technikai részleg adta, úgyhogy a miniszternek már igazából csak a politikai döntésekbe volt beleszólása. Aztán az a nehéz helyzet állt elő például, hogy a saját országom, Portugália mezőgazdasági miniszterének ellent kellett mondanom a tárgyaláson. Ez nagyon nehezen feloldható helyzet, mert raportőrként nem az a feladatom, hogy a saját országom érdekeit képviseljem, hanem a parlamentét. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jelentésből hiányzik az, hogy a parlament intézményi súlyát, intézményi szerepét újra kell fogalmazni. Egyenlő partnerek kell, hogy legyünk a tanácsal és a bizottsággal. Ezt a főtitkárnak kell valahogy elérnie. Ez nem egy technikai kérdés. Persze nem ringatom magam illúziókba. Én nagyon sokáig a mezőgazdasági minisztériumban dolgoztam, államtitkárként is, ismerem a rendszert, és tudom, hogy létezik a hierarchia. És kell, mert ha a hierarchiát nem tartjuk be, összeomlik a rendszer. De nem lehet valakit oda küldeni a tárgyalásokra, akinek nincs fegyver a kezében. Tényleg minden raportőrnek lehetőséget kell adni arra, hogy úgy mehessen a tárgyalásokra, hogy mindent a legkisebb részletet is már előre ismeri. Én nagyon büszke vagyok arra, és el is mondom, hogy számomra az asszisztensek voltak, a segítőink, az igazi hősök a tárgyalásokon, a titkárság nagyon-nagyon nehéz helyzet alakult ki a helyzet dinamikája miatt, és mégis eredményeket kellett elérni. Az Európai Parlament ugyan egyértelműen képviselte az álláspontját, és nagyon pozitívan próbált hozzáállni, de azért van itt a jelentésben két dolog, amivel nem értek egyet. Először is az szerepel benne, hogy júniusban zárult le a folyamat. Ez nem igaz, ősszel zárult le a folyamat. Az Európai Parlament igazából elfogadtatta az álláspontját az ír kormány propagandája ellenére, és a különböző nyomások ellenére, amik ránk nehezettek. Később, június után aztán születtek olyan komoly döntések, amik a mi hozzáállásunknak voltak következőek. Először történt meg az, hogy tényleg döntéseket hozathattunk a parlament részéről, amelyek szorosan ellentmondtak annak, amit a tanács akart, például a határértékeket illetően. Volt itt a parlamentben egy vita, és a capping kérdését megoldottuk. Aztán volt egy nagyon nagy különbség a tárgyalásokon a két intézmény között már eleve. Talán a nyolc cikk szellemét a jövőben jobban figyelembe kellene venni. Aztán elnök úr, azt állítják, hogy az Európai Parlament felhikította a zöldesítés folyamatát. Ez nem igaz. Mi azt mondtuk, hogy a zöldesítésnek egy gyakorlati formáját szeretnék látni. Ugyanis amit a bizottság javasolt, ez teljesen irreális volt, és mi azt mondtuk, hogy ha ezt meg kell valósítani, ahhoz a parlament módosító indítványait figyelembe kell venni. Ha elfogadtuk volna a bizottság javaslatát, az gyakorlatban nem működött volna. Köszönöm szépen, elnök úr, és még egyszer hagyd mondjam el, hogy nagyon örülök annak, hogy ma újra itt lehet, és nagyon köszönöm a portugál tolmácsfülkének. Nagyon szépen a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy egy általános megjegyzésem lenne az elemzéssel kapcsolatosan. Ez egy nagyon jó elemzés, de talán nem jön ki az elemzésből az emberi tényező jellege. Az elnökség, mármint az ír elnökség nagyon fontos eh, elnökség volt, Kabri miniszter ugye nagy elvárásokkal kezdte meg a munkáját, de, és egy nagyon fontos időszak volt ez. Láttuk az előző elnökséggel, tehát az, ez egy katasztrofális helyzet volt, nem tudtunk dolgozni az előző elnökséggel. Aztán van egy másik dolog, a véletlen jelleg. Ugye mi különböző politikai családokból jövünk, de elmondhatom, hogy az Agri szakbizottság elnöke és a három jelentéstevő teljes mértékben egyetértett. Ugye elég eh, nehéz stratégiai időszakban voltunk, és talán a véletlen eh, miatt ugye mind a négyen Dél-Európából jöttünk, és talán egységes volt a véleményünk, az álláspontunk. Ez a szavazás során is kiderült. A jövőben tehát ilyen fontos jelentésekben nem csak ki kell jelölni ugye a jelentéstevőket, hanem egy teljes jelentéstevői csapatot kell kialakítani, akik együtt tudnak működni szemben a tanácssal és a bizottsággal. Ez egy személyes véleményem. Aztán Luis Capulas is elmondta az előbb, hogy a köszönetet kell mondani mindazoknak, akik segítették a munkánkat, például az asszisztenseinknek. Aztán a titkárság segítőinek a többi tárgyaló fél szintén mindent megtett volna, hogy esetleg megosszon bennünket a munkánkban, de az ilyen nagy jelentésekkel kapcsolatosan fontos, hogy a parlament egy, egy valódi csapatot hozzon létre, és a tárgyalások során megfelelő módon fel tudjon lépni. Arra van szükség, hogy egy erőteljesebb, állandó csapat segítse a jelentéstevőt, ami a a közös piaci rendtartást illeti. Most 18 hónappal, másfél évvel a, ezután. Most már jobban értek én is nagyon sok dolgot. Ez a jelentés nem volt más, mint különböző szövegek összeolvasztása, összeólózása, és a bizottságnak egyáltalán nem volt szándéka a kap keretén belül tárgyalásokat folytatni. Most másfél évvel ezután ugye ott van a jelentés az iskolai tejprogramról, aztán, aztán a gyümölcs programról, mit mondjunk a bor témáról, Mindez azt jelenti, hogy a jövőben fontos lenne, hogy a bizottság olyan dossziékkal jöjjön a tárgyalásra, amelyek jól előkészített kész dossziék, kész anyagok. Voltak olyan fejezetek, amelyek, már mint az anyagban, amelyekből láttuk, hogy összeolozták valahonnan, inkoherensek voltak a fejezetek. De természetesen nagyon jó, hogy a bizalmat megkaptuk, és így elkészíthettük ezt a jelentést. Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm. Hárman kértek szót. Nagysa asszony, Ferong úr, és Mekines asszony. Két percet kap mindenki. Dank für diesen Bericht. Ich bin eine neue Abgeordnete. Köszönöm szépen ezt a jelentést. Én új képviselő vagyok. Még nem vettem részt ebben a munkában, de persze kívülről nagyon is szemmel, figyelemmel követem ezt a tárgyalást. Nagyon konkrét kérdéseim lennének, mert ma nem a reform tartalmáról beszélünk, hanem arról, hogy hogy született meg az eredmény. Engem az érdekelne, és ellent mondanék az előző hozzászólóhoz. Én nem úgy tekintek erre a parlamentre, mint egy zárt csapartra, amely egyszerre játszik. Itt eltérnek a vélemények azt illetően, hogy a reformokat hogyan valósítsuk meg. Szerintem nagyon fontos lenne az a kérdés, hogy melyik frakció volt az, ami nagyon sikeres volt a tárgyalásokon. Volt olyan frakció, ami különösen sikeres volt, és elfogadtatta a véleményét a tárgyalásokon, és vannak olyanok, amiket teljesen lesöpörtek. Úgyhogy persze mi egy nagy csapat vagyunk, csak ebben a csapatban konkrét és eltérő vélemények is vannak. Aztán az jelentéstevő kérdését illetően. Ön azt mondta, és ő ezt hangsúlyozta, hogy a jelentéstevő személyisége nagyon formálja a végeredményt, akkor ez azt jelenti, hogy a raportőrnek a kiválasztása, hogy ki melyik jelentést kapja, akkor ezentúl nem szabad, hogy a véletlen eredménye legyen, hanem egész konkrétan át kell világítani, hogy ki a legalkalmasabb személy egy bizonyos jelentésre. Tehát kell egy előzetes választási procedúra. Tehát még egyszer, melyik frakció volt a legsikeresebb a tárgyalásokon, és a, milyen volt a raportőnek a kiállása. Pan poseł Ferron. Fer... Fer... Ferran Monsieur le Président, écoutez... Köszönöm szépen, elnök úr. Rendkívül érdekes volt ez a szeminárium. Én szerettem volna felhívni a, egy dologra a figyelmet. Nagyjából hat hónap telt el az új parlament felállása óta. Én azt gondolom, hogy itt a szám, szeminárium alkalmából többet is el tudtunk volna érni, és azt gondolom, hogy ha latba vethettük volna jobban a súlyunkat, és jobb eredményre juthattunk volna, most már ehhez késő. A lényeg az, hogy az Európai Parlament jobban felkészüljön, jobban vesse bele magát a következő kap körben. A szuverenitásunkról van szó, hogyha a népnek vissza akarjuk adni a hatalmat, akkor ezt a parlamenten keresztül érhetjük el. Tehát a cél az, hogy jobban működjön a mezőgazdaság, jobban fejlődjön a vidék. A független képviselőként a módosítókkal kapcsolatban annyit szerettem volna mondani, hogy a demokrácia garanciájaként tekinteném azt, hogyha egyáltalán hozzáférhetnék a jelentésekhez, ezt tőlem megtagadták. Azt gondolom, hogy az általános választójog, illetve a demokrácia mást írna elő. A módosítókból, a jelentésekből ne zárjanak bennünket ki a jövőben, mert ez rendkívül megnehezíti a frakciónak a létét. Aztán az új kapnak mik a céljai, mi az új rendeletnek a célja, A széleskörű válság nem szabad, hogy veszélybe sodorja a termelést. A 2014-2020-as kapra vonatkozó bizottsági tervek azt gondolom, hogy veszélybe sodorhatják a termelőktől, a forgalmazókon át, a fogyasztókig a teljes kört. A kockázatokat jobban kellene kezelni, az átalakítást regionális szintre le kellene vinni és biztosítani. A termelői szervezetek és a tárgyaló partnerek nemzetközi szinten együtt kellene, hogy működjenek. Ugyanilyen jellege a szociális dömping ellen nem sikerült eddig fellépni, közben lefelé tendálnak a tagállami szintek, illetve termelés. Tehát attól tartok, hogy ez a zuhanás csak tovább folytatódhat ilyen módon. Mindjárt befejezem, elnök úr. Én úgy látom, hogy nekünk képviselőként arányosan képviselnünk kell a zöldítést, zöldesítést. 2014. decemberében még meglehetősen a vörös tartományban járunk, ahelyett, hogy zöldé válna ez a terület, és ez lenne a kap reformjának a feladata. Érdekes ez a jelentés, kicsit bizánci, illetve a Konstantinápoly már régen elpusztult, de ennek ellenére kizárnak bennünket a részvételből. Köszönöm. McGuinness. Thank you, Chair. Um... McGuinness, alelnök asszony. Nem is nagyon tudom, hogy hol kezdjem, és csak két percem van. Egyfajta értelemben könnyebb lett volna kívül maradni a folyamaton, hiszen mások csak véleményt fogalmaztak meg. Azt gondolom gratulálhatunk magunknak, illetve mindazoknak, akik ezzel munkát végeztek, és az előadóknak is gratulálhatunk a, az elvégzett munka eredményeiért. Én azt gondolom, hogy a politika az teljesen más, mint a szakszerű munka. Itt a víz és az olaj nem vegyül egymással, azt mondhatnánk. Tehát azt gondolom, hogy a titkárság és az asszisztenseink itt az Szakbizottságban felbecsülhetetlen értékű munkát végeztek, és csak gratulálhatunk ehhez. Én kezdettől elégedetlen vagyok a kapreformmal, mert a bizottság a parlamentet nem mondta be kellően a konzultáció során. Személyes véleményem az, hogy megírták a dokumentumokat, tudták, mire számíthatnak, és szándékosan nem vitatták meg a politikusokkal időben, hogy mire is törekednek. És ezzel nagyon sok időt elvesztegettünk, nagyon sok munka veszett kárba. Az előző szakbizottsági elnök szavaival messze menően egyetértek, nagyon rosszan alakultak, rosszul alakultak a kapcsolataink a bizottsági kabinettel. És vannak nem jól mérhető, jelentésben nem jól megfogható szakaszai a tárgyalásoknak, amelyek azonban mégiscsak létfontosságúak, és meglehetősen zavarosan alakultak az egyeztetések. Itt közpénzekről beszélünk, közjóról, közjavakról, ezek nehezen megfogható, nehezen mérhető dolgok, és egyetértek az előadó szóhasználóval illetve azt gondolom, hogy nem nem értek egyet a felhígítás szóhasználattal, amit az előadó használt. Ez vitatható szerintem, politikai felhangja van, én azt gondolom, hogy talán kisebb hatékonyságról beszélhetnénk. Ezeket a reformokat nehéz lesz végrehajtani. Mi tárgyaltuk őket le. Számunkra rendkívül nehéz politikai helyzetet teremt. A delegált jogi aktusoknak a kérdésköre óriási jelentőségű, és még ki kell várni, hogy hogy alakul ezeknek a sorsa. Összességében én csodálatosnak ítélem, hogy ez egyáltalán működött ez a folyamat. Első alkalommal vett részt a parlament. A gazdalobbi szerintem nem végzett hatékony munkát a parlamenttel, az Európai Bizottságnál próbálkoztak, nem tartották tiszteletben a parlamentnek a méltóságát, tehát sokféle tanulságot lehet eh, levonni. Én azt gondolom, hogy inkább rémálmokról eh, számolhatok be a munka során, mint sem szép emlékekről, mert itt valóban eh, rémálmaim voltak ezügyben, de meglátjuk a gyakorlatban, hogy hogy alakul a helyzet, és látom az elnök úr kalapácsát, úgyhogy abba hagyom. Hajszling úr. Ja, <clears throat> sicherlich. Igen. Persze. igazából csoda, hogy egyáltalán kompromisszum született, amikor az ember az indulási helyzetet megnézi, a parlamentét is, hogy el akar zárkózni a biztos javaslatait illető, mert túl radikálisnak tartotta, aztán voltak azok, akik azt mondták, hogy nem túl messze menő, és aztán ez a végtelen tárgyalási sorozat, úgyhogy igazából az elejétől fogva magától értetődött, hogy nem lesz ennek túl könnyű folyamata. A raportőr szerepe csak dicsérni lehet. Szerintem az egész folyamatban nagyon kiegyensúlyozott szerepet játszott, és szerintem nem lehet azt mondani, hogy a frakciók közül bárkinek kidomborodott volna a szerepe. Nagyon jó volt az egyensúly az egész folyamatban. Alapvetően jól folytak a dolgok, és a parlament a pozícióját végül elég egyöntetően képviselte. De mi, mint parlament, milyen szerepet játszunk? Gyakran hallottam azt, amikor elhangzott az, hogy a gazdák képviselőik vagyunk, a gazdákat képviseljük. E, ez nem jó így. Mi, mint szakbizottság, nem egy csoportot képviselünk, nem csak a gazdákat képviseljük, hanem a társadalmat. És hosszú távon ez garantálja a politikának a sikerét. Aztán az a kérdés, hogy amikor kompromisszumot kötünk, akkor ezt hogy prezentáljuk a nagy közönség felé. A Csolos biztossal folytatott legutóbbi beszélgetésünk után ez nagyon kiábrándító volt. Néhány parlamenti képviselő kifelé azt hangozhat, hogy de hát én, én, meg mi mindig ellenereztük ezt, és a reform úgy, hogy van rossz. Ezt néhányan nagyon hangosan és nagyon nyíltan mondták, és még most is mondják. Hát ugyan már, ha fél évig sem tudjuk tartani magunkat ahhoz, amit mi írtunk alá, akkor hogyan várhatnánk el, hogy a nagy közönség elfogadja a reformot? Úgyhogy megkérnék mindenkit, ha egyszer rá aláírja a nevét egy papírra, ami kompromisszumot tartalmaz, akkor tartsa magát a parlament részéről ehhez, hogy a nagy közönség elé és kifelé jót áll ezért. Néhány héttel később másképp nyilatkozni, ez senkinek nem jó. Amikor majd jön a következő reform folyamat, én azt gondolom, arra van szükség, hogy őszintén beszéljünk egymással a parlamentben. Ne várjuk azt, hogy a bizottság mit lép, hanem mi egymás között egyeztessünk. Tegyük meg a következő reformot, nem mindig rehagáljunk, hanem legyünk proaktívak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most még megadom a szót Dantán úrnak, és én is szeretnék majd szólni, ha megengedik. Nos, hogyha javaslatokat akarunk tenni, akkor el kell mondani azt, hogy a delegált jogi aktusok még nincsenek mind meg, még nem zártuk le a tárgyalásokat, az elnök konferenciáján értekezletén még meg kell vitatni a helyzetet. A delegált jogi aktusokat még meg kell kapni, és folytatni kell a parlamenttel való tárgyalásokat. Egy jelentéssel kapcsolatos tárgyalási csapatot ki kell nevezni, és meg kell várni a delegált jogi aktusukat. Köszönöm szépen. Most akkor, ha megengedik, én is szeretnék néhány dolgot elmondani, mert én is részt vettem a tárgyalásokon. Osztom azt a véleményt, hogy igen, nem volt egy közös víziónk. A bizottság javaslata azonban nem volt más, mint egy improvizált szöveg összeollózás a parlament első alkalommal vett részt, mint együtt döntő szerv ebben az eljárásban. De nem tudtunk megfelelő módon tárgyalni. A bizottság a régi hagyományok szerint járt el, a bizot, biztos meghallgatott bennünket, úgy tűnt, hogy egyetért velünk, aztán azt csinálta, amit ő akar. Én úgy gondolom, hogy a képviselők nagyobb hatással lehettek volna a tárgyalásokra. Akkor, amikor az új biztos ö, tegnapi beszédére gondolunk, akkor azt láthatjuk, hogy ő is kevésbé nyitott a kérdéseinkre, az elvárásainkra, mert már a bizottság tisztségviselői hatása alatt áll. Na most ugye sokat beszéltünk a greeningről, a zöldesítésről, zöldítésről. Ugye itt figyelembe kell venni a korlátozott költségvetést, a hiányzó 40 milliárdot, a költségvetésben, és egyáltalán az unió magatartását. Az unió végül is ez egy közösség, vagy különböző kormányoknak a az egysége akar lenni, de végül is nem az. Meg kell értenünk azt, hogy bizonyos területeken engedni kell. Meg kell védeni a kap reformot. és a kapott. Beszéltek a jelentésekről, igen, nagyon sok frakció szeretett volna jelentéseket kapni, de végül sikerült együttműködni. Megginesz asszony például engem nagyon sokszor felhívott, ő volt az egyik árnyék jelentéstevő, so, sok eszmét cseréltünk, úgyhogy éppen ezért ma szeretnék köszönetet mondani minden jelentéstevőnek az együttműködési szellem mm, szellemért. Én jó magam is nyújtottam be módosítókat, most a, meg kell vonni a konklúziókat. Ahogy Dante úr mondta, a tárgyalások folynak, a reform folyik, meg kell válni a delegált jogi aktosokat, még mielőtt a félidős felülvizsgálatra sor kerülne. Azt hiszem, hogy most még vissza kell adnunk a szót a professzorúnak, mert az én időm már lejárt, ha természetesen akar válaszolni az elhangzottakra. Engedjék meg, hogy Attilának megadjam röviden a szót, mert volt egy konkrét kérdés, amire könnyű választ adni. Igen, köszönöm szépen a frakcióknak a sikeraránya úgy néz ki, hogy néppárt, szocialisták, zöldek, és a többiek kevésbé. Tehát kevésbé tudták érvényesíteni az elképzeléseiket. Um, Nagyon szépen köszönöm az összes többi észrevételt is. Nos, én nem gondolom, illetve összességében nem is annyira a jelentéssel kapcsolatos hozzászólások, hanem értékes gondolatok és álláspontok hangoztak el, illetve hogy mire lehetett volna nagyobb hangsúlyt fektetni. Néhány dologra szeretnék visszatérni, ami többektől elhangzott. Talán a tekintetben, hogy hogyan fogalmazunk meg bizonyos kérdéseket, illetve a greening, a zöldítésnek a felhigítása ügyében. Én magam is többször átfutottam, átszerkesztettem a jelentést a status quo, illetve az előrelépés szempontjából. Hogyha a bizottság azt mondja, vagy hogyha egy ember azt mondja, hogy szeretnénk a közvetlen kifizetéseket leválasztani. Tehát a mostani helyzet ugye úgy néz ki, hogy most nincs leválasztott támogatási lehetőség. Hogyha úgy gondolják, hogy a status quo, a decoupling, a támogatásoknak a földről vagy a termelésről való leválasztása, de ha valaki azt mondja ezek után, hogy mégiscsak vissza kellene kapcsolni, akkor ez már egy reform. Tehát igyekeztünk ettől minél nagyobb mértékben megszabadulni. Ami pedig a greeninget illeti, én szívesen megnézem ismét, hogy hogy áll a helyzet, de én úgy érzem, hogy nem, meg lehet, nem megfelelően pontos ez a megfogalmazás, hogy felhígult volna. Kijött a beszélgetéseinkből az is, hogy nem akartuk csökkenteni a greening megfontolásokat, hanem gyakorlatiasabb, fenntarthatóbb megközelítést kerestünk. Elnézést kérek, de a lényeg az, hogy a greening egy általános koncepció, és ennek vannak konkrét vonatkozásai. Vannak olyan területek, amelyeken az Európai Parlament messzebb ment volna a bizottságnál, és lehet, hogy itt nem sikerült mindenhol sikert elérni, de tulajdonképpen ennek ellenére én árnyaltam, úgy gondolom, hogy nem higult fel a zöldesítés. Ami pedig itt a szakbizottságot érintő, kifejezetten mezőgazdasági ügyek helyzetére vonatkozik. Én azt gondolom, hogy a dokumentum úgy fogalmaz, hogy van egyfajta kialakult percepció, kialakult benyomás, de mérni kellene valahogy, meg kellene fogni. Tehát nem annyira az a lényeg, hogy pontosan mi hogyan alakult, hanem hogy hogyan változott az együtt döntés során. És különböző résztvevők befolyásszerzési céllal akarhattak volna bejutni a szakbizottságba, de ezt egyszerűen nem tapasztaljuk. Tehát gyakorlatilag ugyanazok az emberek ugyanazzal a háttérrel vesznek részt most a szakbizottság munkájában, mint korábban. Tehát én azt gondolom, hogy ez jól meghatározható a különböző mezőgazdasági kérdésekben. És aztán utolsóként annyit mondanék, mert tényleg annyira kevés az idő, hogy nem marad másra lehetőség. A személyiségek, illetve személyekkel összefüggő kérdések. Hát ez nagyon fontos. A személykérdések. A 2003-as félidős felővizsgálat Franz Flischler nélkül megvalósulhatott volna-e, hogyha mondjuk Csolos lett volna az ő helyén. Azt gondolom, hogy valamennyien határozott véleményen rendelkeznek ez ügyben, és Én részt vettem a parlament részéről a közvetlen földalapú kifizetések jelentésének az elkészítésében, és volt egy a, hosszas vita arról, hogy Luxemburgba menjünk-e busszal. Megginesz asszony úgy fogalmazott, hogy felszálljunk valamennyien a luxemburgi buszra. És hát így alakultak a tárgyalások, de most ennyiben ezzel zárnám is a szavaimat, mert nincs többre ide. Köszönöm. Pán George Lyon, minuta. George Lyon, csak egy nagyon rövid válasz hogy miért elemezték a gazdálkodók érdekeit, és a képviselők érdekeit. Az Envi szakbizottságban, ha megnézik a képviselőket, akkor ott mit lehetne elemezni? Azt lehetne elemezni, hogy hány a tagjai a Greenpeace-nek? És szerintem ez egy furcsa megközelítés, egy furcsa elemzési kitétel. Az alapvető elképzelés az volt, hogy kicsit egy felé tolódott el az álláspont. Részrehajló volt, és nem vagyok benne biztos, hogy ez egy nagyon szavahihető dolog így. Mert a kérdés az, hogy akkor a többi szakbizottságban is megvizsgálnak, hogy mik az érdeklődési körök? Tak, tak, to jest głębsze rozważanie odnośnie całości. Igen, ez még inkább tovább megy, megy a gondolatmenetben, a változásokban nagyon sok újdonságra került sor az intézményekben. Elérkeztünk a szemináriumunk végére. Még egyszer nagyon hálásan köszönöm a szakértőknek a munkát, és várjuk a végső jelentést, amelyet majd nagyon nagy figyelemmel fogunk olvasni. Úgyhogy, de még most Doszkapulos Santos úr. Apenas un um minuto. Nagyon sajnálom, de már csak egy percet rabolnék el az idegből. Elfelejtettem valamit mondani. Én úgy gondolom, hogy a technikai segítségnek a kérdése az Agri szakbizottságban megoldható, ha minden egyes fontos jelentés esetében a bizottságtól kapnánk néhány embert, néhány segítőt, aki mindig itt lenne a parlamentben, és segítene nekünk, és így jó technikai háttere lenne a nagy jelentéseknek. És akkor a parlamentnek elég lenne, hogyha egyetlen raportőre lenne, és akkor mondhatnánk, hogy ugyanazon a szinten képviseltetjük magunkat, mint a bizottság és a miniszterek. És aztán elkerülnénk azt a helyzetet, hogy egy, dön, egy jelentés esetében több jelentéstevő legyen. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy majd mindent elvisznek a hátukon a technikai szakértők. És a technikai szempontból azt gondolom, hogy a bizottságnak, hogyha küldenének segítséget, akkor nem lenne olyan sok nehézségünk. Köszönöm szépen. Az ön megjegyzése nagyon értékes úgy vélem, hogy nagyon sok dologról elgondolhat, gondolhathatunk most az elkövetkezendő öt évben. Köszönet mond, köszönetet mondok mindenkinek a részvételért ebben a workshopban. Azt hiszem, hogy a végkövetkeztetéseket, amelyet levonhatunk itt, természetesen még meg kell emésztenünk, Mindenkinek köszönöm a részvételt, köszönöm. És a tolmácsoknak is köszöni a munkát az elnök úr. A tolmácsok köszönik a lehetőséget.